Folytatjuk ülésünket. A tegnapi ülésnek a jegyzőkön és az elfogadott szövegjavaslatok rendelkezésre állnak, van esetleg ezekkel kapcsolatban ellentvetés? Úgy látom nincs. Ennek fényében elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Van még három közre